Még egyszer jó napot kívánok, kérem, hogy üljenek le. First of all, be welcome. Először is szeretnénk köszönteni ezen a közös találkozón három szakbizottság tagjait, az AFET, a DEVE e e és a LIBE szakbizottság tagjaira gondolok ezért aztán társ elnökölök David meg Alisterrel az AFET ö, szakbizottság elnökével, és ö, Tobias Tobéval, aki pedig a devétől érkezett. De kezdjük a dolgokat szépen sorban. Először is szeretnénk elfogadni a napirendet. A következő módosításokkal a négyes napi rendi pont, amely a külügyi szolgálat és a UNHCR prezentációjára vonatkozik. A DG Echo-tól érkezik erre egy úriember, aki előadást fog tartani. A 10-es és 11-es napirendi pontokban pedig egy nyilatkozatról, egy jegyzőkönyvről fogunk beszélni. Az Európai Unió és Izland, Norvégia közötti megállapodásra vonatkozólag a menekült kérelmekre vonatkozólag Svájc Eurodakhoz való hozzáférése a rendvédelmi szervek számára, ezt elhalasztottuk. Nos, ennyivel akkor elfogadtuk a napirendet. Horvát és gélik nyelven kívül minden nyelven lesz tolmácsolás. A koordinátorok javaslatait elfogadtuk. Tomás Zedorszki lesz a jelentéstevő az Európai Unió Japán közötti megállapodásra vonatkozólag, Anthony Hook pedig az Európai Unió és Belarus közötti megállapodásra vonatkozólag. Aztán vannak még vélemény készítésére is jelölések. Roberta Metzola kapja meg a mentesítési véleményt. Az összes ügynökségre vonatkozólag. Hogyha ez így rendben van, és elfogadott, akkor elfogadottnak tekinthetjük. és akkor a szakbizottság ezeket támogatja. Vannak a delegált és implementációs jogi aktusokra vonatkozó napirendi pontok is. The joint debate with the committee on... Az AFET és a DEVE szakbizottságokkal való a ülésünk Törökországról, illetve a törökországi szíriai menekültekről fog szólni. Maciel Popovski fog előadást tartani. aki az Európai Bizottság bővítési főigazgatóságától jött, és Michael Keller, aki pedig a humanitárius együttműködésért felelős főigazgatóságtól érkezett. Tehát ezzel a napirendi ponttal fogjuk kezdeni eszmecserére kerül sor, és 10 órakor a Greek miniszter is eljön hozzánk, akivel migrációs kérdésekről és a görögországi szigeteken lévő migrációs helyzetről fogunk eszmét cserélni, ez ugyanis nagyon sok aggodalomra adhat okot. Krizokodis úr fog erről előadást tartani aztán pedig következik az EU-Törökország közös nyilatkozat. De még mielőtt megkezdenénk a munkát, azt szeretném kérni, hogy az AFET szakbizottság elnöke McAllister úr és a DEVE szakbizottság elnöke Tobé úr hozzá kívánnak-e szólni, mielőtt meg kell, megkezdenénk a napirend megtárgyalását. Önöké a szó. Thank you. Köszönöm szépen, Juan Fernando, mindenkinek jó napot kívánok, kedves kollégák, hölgyeim és uraim. Nagyon röviden szeretnék csak nyilatkozatni, nagyon örülök annak, hogy a migráció külügyi kérdéseiről közös formátumban tudunk üléseket tartani, ez szerintem nagyon üdvözlendő. Fontos az, hogy összehangolt módon tudjunk fellépni, a horizontális kérdésekben itt a házon belül. Nagyon fontos számunkra felmérni jelenleg, illetve a költségvetés függvényében a jövő szempontjából is a költségvetés migrációs, illetve menekültügyi támogatásokra vonatkozó részét, hiszen ez lejár az év végén. Köszönöm. Tóbé úr kapja meg a szót, köszönöm szépen. Én szerintem tényleg nagyon jó az, hogy együttes üléseket tudunk tartani. Rendkívül fontos az, hogy elkezdhetjük a munkát, nem is akarok hosszan szónokolni, hanem inkább visszaadom a szót az elnöknek. Köszönöm szépen, akkor kezdjük a prezentációkkal. Először Popovski úr kapja meg a szót 10 percre, és aztán Keller úr következik, és aztán a koordinátorok kérdéseivel folytatjuk, mindenki két percet kap, és aztán maximum egy percben szólalhatnak fel a képviselők. Itt nagyon fontos számunkra az, hogy az időt tartani tudjuk, mert 10 órakor ide jön hozzánk a görög miniszter. Köszönöm szépen! Jó napot kívánok mindenkinek! A Törökországgal való a kapcsolataink továbbra is nagyon nehézkesek, feszültek, egyre inkább romlik az emberi jogi helyzet, a demokrácia ebben az országban és hát azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos tagállamokkal is nagyon feszült Törökország viszonya, éppen ezért de facto befagyasztottuk a csatlakozási tárgyalásokat, illetve a Vámunióra vonatkozó modernizációs tárgyalásokat is. Nagyon nehéz mérföldkőhöz érkeztünk, azért is, mert a földközi tenger keleti medencéjében Törökország fellépései, illetve a szíriai fellépése is aggodalomra adnak okot. Ezt az Európai Unió elítélte, és majd erre vissza is fogok térni részletesebben. Ami az EU Törökország nyilatkozatot illeti, ez 2016 óta működőképes. Nagyon sok negatív retorikát hallottunk a török kormány, illetve a török elnök részéről. Ettől függetlenül egyébként jól működik a rendszer, mert támogatni tudjuk a Törökországban élő szíriai menekülteket. Sikerült a 6 milliárdot két részletben kiutalni. Elnézést! Azt hiszem, hogy valami technikai probléma adódott. Hol van a technikai probléma? Francia kabinban? Most rendben van? Rendben. Úgy tűnik, hogy sikerült megoldani a problémát, folytathatja, uram. A törökországi ö, eszköz gyakorlatilag a 6 milliárdos eszköz az szinte teljesen kimerült. Ez azt is mutatja, hogy a nyilatkozatban foglalt kötelezettségeinknek eleget tettünk. Erről egyébként majd részletesebben egy-két-három perc múlva fogok szólni. Vagyis továbbra is tudjuk segíteni nem csak a szíreket, hanem a törökországi befogadó közösségeket is. És természetesen dolgozunk azon is, hogy Európába hozzunk biztonságosan szíriai menekülteket. Miután az elmúlt néhány hónapban Törökország részéről megnövekedett az illegális menekültek száma, Nos, ebben az esetben inkább iráni, afgán és pakisztáni állampolgárok érkeztek, és ezért a török hatóságokkal megpróbálunk együttműködni abban, hogy ezt a helyzetet javítsuk. Avramopulos biztos Ankarába látogatott ebben a kérdésben október elején folytatott tárgyalásokat. Mi pedig a bizottságnál olyan intézkedés csomagot dolgoztunk ki, amely nagyjából 50 millió eurót tett ki, ennyi lenne a finanszírozás a különböző eszközök, a stabilitási és béketeremtési eszköz, illetve az előcsatlakozási eszköz belül. Nagyon fontos még a Search and Rescue támogatása, és ebben is tovább segítjük a menekült központok kialakítását, illetve bizonyos integrációs kérdéseket is támogattunk. Ami az észak-szíriai katonai fellépést illeti, azt kell, hogy mondjam, hogy ettől aztán még bonyolultabbá lettek, a, vagy váltak a kapcsolataink. Az Európai Unió teljes mértékben világossá tette azt, hogy a szíriai menekültek repatriációját segítené, de ezt most fel kell függeszteni. Az Európai Unió nem hajlandó a olyan stabilizációs pénzeket, forrásokat kifizetni, amelyek olyan területekre irányulnak, ahol gyakorlatilag az emberi jogok betartása kétséges. Erről nem is szeretnék most hosszasabban nyilatkozni. És hát Ugye elítéltük ezt a török katonai beavatkozást, és mindenképpen megteszünk mindent annak érdekében, hogy nehogy valamilyen módon hozzájáruljonnak ezek a, az Európai Uniós források az úgynevezett biztonságos zóna finanszírozásához, de ezzel mi nem értünk egyet, mert szerintünk nincs ilyen biztonságos zóna azon a területen. A menekültekre költött források jól haladnak, 97%-át ennek a 6 milliárdos eszköznek beprogramoztuk. A második terület, a második forduló is gyakorlatilag már működőképes, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a következő év végéig az összes fennmaradó szerződést is alá lehessen írni. Gyakorlatilag ugyanúgy működik ez, ahogyan az első fázisban működött, vagyis nemzetközi pénzügyi szervezetek, az ENSZ, különböző ENSZ szakosított szerkezet, szervezetek, civil szervezetek és nemzetközi pénzügyi szervezetek, illetve a törökországi egészségügyi és oktatási minisztériummal való együttműködés. Ez nem egyfajta költségvetési támogatás, mi egész egyszerűen csak támogatjuk azokat a kiadásokat, amelyek a szíriaiak számára létrehozott projekteket illetik, vagyis leginkább egészségügyi ellátóintézmények, illetve oktatási intézmények építését, fenntartását szolgálják. Kézzelfoghatóak az eredmények, és tudom azt is, hogy korábban sokan innen a parlamentből is elutaztak Törökországba, hogy megbizonyosodjanak a helyzetről. Nagyjából 90 projektünk fut most, és a jövő év végéig 120-ra emelkedik a projektek száma. 1,7 millió menekült kapott támogatást, úgyhogy azt hiszem, hogy elég jól működik az iskoláztatás is, több mint fél millió gyermeket tudunk iskoláztatni a támogatásainknak köszönhetően, és tanárképzést is folytattunk, illetve a szír gyermekek iskoláiban a tanárok munkáltatását is meg tudtuk oldani. Nagyon hasonló a helyzet az egészségügyben. 100 80 ellátóintézményt tudtunk kialakítani, és nagyon sok képzést tartottunk az egészségügyi dolgozók számára. Nagyon fontos a kiszolgáltatottak védelme, és most a szociális és gazdasági támogatásokra is odafigyelünk, itt leginkább a munkahelyteremtést emelném ki a szír családok számára, tehát képzés, oktatás, illetve munkaerőpiaci beilleszkedést segítő programokra gondolok. Nagyon nagy szükség van ezekre a támogatásokra, és egy másik új terület, ahol szintén nagyon sokat próbáltunk segíteni, már 380 milliót be is fektettünk, az a helyi infrastruktúrák fejlesztése. Ez leginkább a vízgazdálkodásra, illetve a hulladékgazdálkodásra vonatkozik. A legtöbb projekt valószínűleg 2022-ben, illetve 2023-ban megvalósul. Sajnos egyre több a menekült Törögországban, tehát egyre többen érkeznek, és a visszatérést nem lehet garantálni a jelenlegi feltételek mellett. Nagyon kevesen tudnak most visszatérni Szíriába, de erről már említést tettem az előbb. Megpróbáltunk a, a török kormányjal is felvenni a kapcsolatokat a jövőre vonatkozólag, és hát ez gyakorlatilag pont a katonai beavatkozás előtt történt, tudjuk azt, hogy vannak céljaik, és mi is részt akarunk venni ezeknek a céloknak a megvalósításában, de ugyanakkor szeretnénk biztosítékokat kapni arra vonatkozólag, hogy a helyzet javulni fog, illetve számunkra a legfontosabb a szíriai menekültek helyzetének javítása Törökországban, hiszen ez az egész eszköznek a lényege. Köszönöm szépen, hogy betartotta a hozzászólási időt. Most kellett következik maximum 10 perc. Köszönöm, Köller úr, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, társadalmak, tisztelt hölgyeim és uraim. Ott kezdeném, ahol Popovski kollega abba hagyta. Törökországban kb. 4 millió nyilvántartásba vett menekült van, de nem mindenki szíriai ezek közül, a menekültek közül. Egyre több az iraki, iráni, pakisztáni, főleg pakisztáni menekült. Természetesen a fő célcsoport az akkodalmunk célpontja a szíriai menekültek csoportja. 3,6 millió nyilvántartásba vett eh, ilyen eh, menekültről van szó, és ezt hangsúlyoznám, hogy ők azok, akik nyilvántartásba kerültek. Az EU-törökországi facilitásnak két ága van, lehet, hogy eh, Mm, egy kicsit misztikusnak tűnik az egész, mi, mi azt mondjuk folyamatosan, hogy minden folyik, végrehajtásra kerülnek az egyezmények, stb. Közben Törökország panaszkodik, hogy nem jön a pénz. Most ez igaz, vagy nem igaz? Nos, a mi szempontunkból azt kell, hogy mondjuk, hogy először is mi ezeket a projekteket nem azért hajtjuk végre, hogy a török kincstárnak segítsünk, hanem ezen programok végrehajtása azért történik, hogy nemzetközi NGO-kon és ENSZ szervezeteken keresztül bizonyos speciális török, specializált török a szervezeteken keresztül, a, illetve a Vörös Kereszt és a Vörös Félhold szervezetein keresztül a menekülteknek segítsünk. A teljesítményünket az Európai Unió pénzügyi eh, szabályzatában meghatározott indikátorok szerint értékeljük, tehát eh, eh, a pénzek kiutalása, projektek megvalósulása, az eredmények megvalósulása alapján, a szerződések megkötése alapján. Az számokat és az eredményeket meg tudjuk önökkel osztani, és ezek mindenképpen elfogadható eredmények. A számbevőszék, amely megvizsgálta ezeket a programokat, azt mondta, hogy igen, ez így rendben van, és igen, a projektek végrehajtása a facilitáson belül ötször gyorsabb, mint az átlagban az Európai Uniós segítségnyújtási programok esetében. Tehát nyilván nem lehetünk önelégültek, és nem ülhetünk a babérjainkon, de azért ki kell mondanunk, hogy összességében korrekt módon kerül végrehajtásra ez a projekt. Az első három milliárdra a száz százalékban kötöttünk szerződést, lekötöttük ezeket, de a második facilitás 80 százalékát lekötöttük már, aztán az elkövetkezendő hetekben, hónapokban 100%-ra emelkedik ez. Ami a humanitárius segítséget illeti, a szerződéskötések az év végére megszületnek. Egy érdekes dolog. Úgy beszélünk erről a facilitásról, erről a programról, mint egy, egy program. De hogyha megnézzük, a facilitás 37% a humanitárius segítségnyújtás keretében valósul meg, míg a fennmaradó 62-63% fejlesztési segítségnyújtásként valósul meg. Mi a különbség? A humanitárius segítségnyújtásban gyorsak lehetünk, gyorsabbak lehetünk, gyorsan eh, el tudjuk juttatni a forrásokat, és a humanitárius eh, szükségletekre koncentrálunk erre majd még visszatérek, de nyilván nem minden nyilvántartásba vett menekültnek van, vannak ilyen kielégítetlen szükségletei. Ez pedig arra vonatkozik, ami az alapvető szükségleteket illeti élelmiszer, gyógyszer, sátrak, elhelyezés. A, ezen kívül a fejlesztési segítségnyújtás az, ami pedig ami nem humanitárius segítségnyújtás, az már az oktatás, az egyetem, stb stb. E, ezeket e, a fejlesztési segítségnyújtás keretén kell e, keretében kell megvalósítani. Ami a humanitárius segítséget illeti, és erről fogok beszélni, két fő zászlós hajó programunk van. Ezen programokkal kapcsolatok információk hozzáférhetőek, az interneten is meg lehet ezeket nézni. A két program közül az egyik az Emergency Social Safety Net, tehát a szociális védőháló, a másik pedig egy oktatási program. Ami a szociális védőhálót illeti, ez itt a havi eh, készpénzkifizetéseket adunk, konkrétan a menekülteknek eh, egy eh, kis bankkártyával, 1,7 millió szíriai menekült kapja meg ezt Törökországban. Azért mondom, hogy Törökországban, mert a törökországi menekültekre vonatkozó szabályozás az, arra kötelez bennünket, hogy a Törökországban támogassuk a, a menekülteket. A kollégám azt mondta, hogy Juncker elnök világosan elmondta, hogy nem vagyunk hajlandóak támogatni a szíriai menekültek kényszer reintegrációját Szíriába, azután, hogy a török katonai beavatkozásra sor került. Ez nem csak politikai kijelentés, hanem jogi kijelentés is, mert ez a facilitás, ez a program nem teszi lehetővé számunkra, hogy a pénzünknek, a 6 milliárdnak egy részét Törökországon kívül használjuk fel. Tehát hogy, hogyha van is politikai döntés arra, hogy támogassuk a menekültek visszatérését Szíriába, ezzel a facilitással ezt nem lehet finanszírozni, mert jogilag ez nem lehetséges. Hogyha visszatérünk a szociális biztonsági hálóra, hadd jelentsem ki, hogy múlt héten kijelentettük, hogy ami a jövőt illeti, 2020 áprilisától kezdve egy új végrehajtási partnerünk, új partnerünk lesz a végrehajtásban. Most ez a szociális védőháló programot, a világ élemezési program hajtja végre, most a leg, az újabb szerződéses partnerünk pedig a Nemzetközi Vöröskereszt lesz. Ennek nagy előnye, hogy ők követle, közvetlenül együttműködnek a török vörösfélholddal, közeli partnerek, mert, és emellett a végrehajtásért sokkal kevesebb adminisztrációs díjat számláznak. Ezzel az, az ő, tehát a Vörös Kereszt megbízásával, vagy a velük való együttműködésével eleget teszünk annak a követelménynek is, amit a számvevőszék állított, hogy legyünk hatékonyabbak, több pénz maradjon a, konkrétan a menekülteknek, és kevesebbet költsünk administratív vagy igazgatási kiadásokra. A második program egy másik zászlóshajó program, ez az oktatási flagship zászlóshajó program. Ez a legnagyobb oktatási program, amelyet világszerte finanszírozunk, legalábbis humanitárius költségvetésből. Há, fél, milliós, fél millió szíriai iskolás gyerek mehet ennek köszönhetően napi szinten iskolában, mert az európai adófizetők ezt ilyen módon finanszírozzák. A jövőben milyen eh, kihívások vannak előttünk? Egyrészt látjuk, hogy vannak eh, ez igények megvannak, sebezhetőek a csoportok, sebezhető csoportok vannak, de azonban egyre inkább fogy a humanitárius segítség. Úgyhogy a kollégák, akik a nem humanitárius részért felelősek, ezen dolgoznak, hogy megvizsgálják, hogy hogyan lehet a szociális biztonság és az oktatás területén átvenni a fejlesztési programoknak a, a, a szerepet. Ez ez egyelőre most még túl korai beszámolni arról, hogy hova fogunk jutni, de minden esetre, ahogy ahogy a válság egyre inkább elterjed, ez minket is egyre inkább foglalkoztat. A második kihívás az az, hogy megfelelő környezetre van szükség ahhoz, hogy a projektek végrehajtásra kerülhessenek, ez azt jelenti például, hogy a végrehajtásért felelős személyek tartózkodási engedélyét megadják. Aztán biztosítani kell az ő védelmüket, harmonizálni kell a programokat, és Néha nehéz például adatokhoz jutni, és ezért a beszámolást elkészíteni az adatvédelmi, az európai adatvédelmi törvény miatt és a török oldalon is felmerülő problémák miatt is mondom ezt, de a török partnerekkel most szoros együttműködésben vagyunk, és azt reméljük, hogy hamarosan ez megoldódhat. Nagyon hatékony az együttműködés a török hatóságokkal egyébként, ami a szerződéskötést illeti egész jó, nagyon jó a mérlegünk, ami pedig a végrehajtást illeti az első trans 100%-át, a másik trans 80%-át már lekötöttük. Pár másodpercen van még, 170 millió eurós programunk van még ezen facilitáson kívül csak Szíriára és csak humanitárius segítségnyújtásra és Szíria észak-keleti részén, ahol a török kurd problémák merülnek fel. Itt az Európai Unió a humanitárius költségvetésből és más költségvetési sorokból is 68 millióért finanszíroznak projekteket. Ezek a projektek még mindig életben vannak, még mindig működnek, a a harcok ellenére is. Sokan elhagyták ezt a területet, de azért még tudjuk folytatni a munkát, és igyekszünk a menekültek, vagy, vagy az otthonukból előzöttek szükségleteit kielégíteni. Százezer ember van észak-kelet Szíriában, akiknek el kellett hagyniuk az otthonukat, és nekik azonnali szükségük van lakhatásra, élelmiszerre és megfelelő higiénikus viszonyok napra. Köszönöm, mondja az elnök. Először a koordinátorokat fogjuk majd meghallgatni, de az Európai Parlament jelentéstevőjének is szót kell adnunk, Sánchez Amor úrnak. De először a koordinátorokkal kezdünk. Három szakbizottság van jelen. Minden politikai frakcióból egy koordinátort szeretnénk meghallgatni, tehát nem mind a három bizottság, mind a három mindegyik fakciós koordinátorát Keller úr kezdi. Köszönöm szépen, elnök úr! Az Euró- Gáler úr, az Európai Parlament az szíriai katonai felépéssel kapcsolatban egyértelmű álláspontot fogadott el, ezt nem kell megismételnem, ebben a konszenzus létezik, emellett a szíriai menekülteket továbbra is támogatni kell Törökországon belül, ebben is konszenzus van. Köszönöm szépen, eh, hogy tisztázták, hogy, hogy földrajzilag Törökországra koncentrálódik ez az, ez az eszköz, tehát nem lehet eb, ezt Szíriára átvinni. A kérdés, ami felmerül, Gáller úr, mondja az elnök, úgy tűnik, hogy van itt egy kis tolmácsolási probléma. De működik, működik a tolmácsolás. Hát de csak akkor működhet, ha mondok valamit, különben nincs mit tolmácsolni, mondja Gáler úr, és folytatja a hozzászólását. Minden esetre dilemma előtt állunk, mert konkrétan felmerül a kérdés, hogy mit csinálunk akkor, hogyha Erdogán nem úgy cselekszik, ahogy mi azt elképzeljük, és mégis arra kényszeríti vagy megteszi azt a lépést, hogy, hogy a menekülteket kiutasítja az országából Európa felé. Akkor hogy reagálunk? Akkor az Európai Bizottság vajon a parlamenthez csatlakozik. Mi a költségvetési eljárásban nagyon sok pénzt tettünk tartalékba az előcsatlakozási segítségre, talán itt ez segítségünkre lehet. De aztán felmerül a másik dilema is, Erdogan továbbra is fenyeget, hogy megnyitja a kapukat. Ezzel fenyegetett az elmúlt időszakban, hogy Európá bosszút áll így, és tehát a kérdés az az, hogy konkrétan mire, mire számítunk, és mire reag, hogyan reagálunk ezen fenyegetésekre vagy opciókra Erdogan részéről. Köszönöm szépen. Szipel asszonyt nem látom ő kért szót, de most meg nincs itt, úgyhogy a Rinyú koordinátorát, Intfelt asszonyt kérem, tessék, öné a szó. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Popovszki úrnak és Köller úrnak a bevezetést. Egy kicsit nehéz ez a vita, mert egyrészt arról beszélünk, hogy finanszírozzuk a menekültek támogatását, ezzel egy időben meg közben nagy politikai kérdésekről kellene beszélnünk, amelyeket, amelyeket éppen felvetett a néppárti kollégám is. Nem lehet ugye felfüggeszteni az emberek támogatását, de közben meg a helyzet lehet, hogy változik, attól függően, hogy Erdogántól mire számíthatunk. Én azt szeretném, ha kimondanák, hogy semmilyen esetben nem támogatják pénzügyileg a nem önkéntes hazatérés. De hogyan tisztázzák, hogy a hazatérés önkéntes vagy nem? Mert kapunk jelentést azzal kapcsolatban, hogy egyeseket visszakényszerítenek. A hatóságok azt mondják, hogy önkéntesen tértek vissza, visszatérők azt mondják, hogy őket kényszerítették. Ezt hogy fogjuk tisztázni? Azt gondolom, hogy ez nagyon aggasztó egy kicsit furcsa ez az egész helyzet, mert a, a bizottsághoz kellene feltennünk ezt a politikai kérdést. Úgy látjuk, hogy látjuk, hogy mik a problémák a Törökország programmal kapcsolatban. A parlament nagyon szkeptikus volt, már kezdetektől fogva, nem a finanszírozás miatt, hanem a politikai alapok, a politikai keret miatt. Persze beszélnünk kell az a finanszírozásról, de arról is beszélnünk kell, hogy mi lesz akkor, hogyha arra a következtetésre jutunk, hogy ez a dolog nem működik, és teljesen kiszolgáltattuk magunkat Erdogán hangulatának. Szippel az, hogy még mindig nincs itt, úgyhogy a zöldök következnek. Thank you. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Köszönöm a eh, bizottság képviselőinek is az áttekintést. Nagyon hasonlót fogok mondani, mint amit én Feld asszonytól hallottunk. Nagyon aggaszt minket a jelenleg Törökországban lévő mink, menekültek sorsa, és örömmel hallottuk azt, hogy a bizottság nem tekinti ezt a pufferzónát Észak-Szíriában biztonságos övezetnek. De a migrációról szóró beszámolóban azt olvashatjuk, hogy igazából ahelyett, hogy Törökországból az EU felé történne ezeknek a menekülteknek az újra vagy áttelepítése, inkább Törökországból Észak-Szíria felé kell tartani a kényszer visszatérítésről. Ugye a bizottság még mindig azt állítja, hogy Törökország biztonságos harmadik ország, és emiatt a szír menekültekkel kapcsolatban a menekültügyi eljárás kell Görögországnak alkalmazni a Szíriába irányuló kényszerített visszatéréseket hogyan tudjuk monitorozni, hogyan tudjuk igazolni, hogy ezek valóban önkéntes visszatérések-e, és nem kerül sor kikényszerített visszatérésre. Hogyha nem tudjuk ezt elérni semmit, és elkezdődnek ezek a deportálások, akkor mit tudunk tenni? Az ID képviseletében Mariani úr következik. Kedves elnök úr, meghallgattam az elhangzottakat, és Keller úr által elmondottakat is, és szó esett arról is, hogy megfelelőképpen le akarják telepíteni Európában a szír menekülteket, illetve a törökországi programmal kapcsolatban. Azt kell, hogy mondjam, hogy a másik három frakcióval egyetértésben azt gondolom én is, hogy egyrészt semmiben sem lehetünk biztosak, Törökországgal kapcsolatban sem, az összegekben sem, abban, hogy ezeket konkrétan mire költik és azt hiszem, hogy Erdogán úr zsarolásának áldozatai vagyunk. Úgyhogy a kérdés a következő képpen fogalmazható meg. Nem kellene esetleg az Európai Uniónak átgondolni a politikáját ezzel a térséggel kapcsolatban, illetve a törökországi kormányjal kapcsolatban, de azzal kapcsolatban is, hogy nem hiszem, hogy a szír menekültek legjobb elhelyezése Európában lenne, azt sem gondolom, hogy Törökországban lenne, inkább Szíriában kellene őket letelepíteni, amennyiben ez lehetséges, és Szíria nagy te- területének nagy része most már öm, békés, tehát nem kellene inkább ott letelepíteni ezeket a menekülteket? Én azt gondolom, hogy ez lenne a legjobb megoldás, mert minden menekültnek az a legjobb, hogyha haza tud térni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Mariani úr. Your... Köszönöm. Az ECR képviseletében Kemper képviselő. Kempa képviselő. Vagy Bocaccini képviselő? Kempa? Igen, mondja Kempa képviselőasszony, itt vagyok. Hölgyeim és uraim, a helyzet nagyon komoly és minden szinten kell foglalkoznunk ezekkel a kérdésekkel. Először is fontos a feladat az EU diplomációja, diplomációja számára, hiszen Erdoğan részéről egyfajta zsarolást érzékelhetünk. Nagyon veszélyes a helyzet a menekültökkel kapcsolatban, és mindenek előtt a belső menekültek helyzete, akiket az otthonok elhagyására kényszerítenek. Civil szervezetek, NGO-k tevékenykednek a térségben, de e, ezek a szervezetek katasztrofális helyzetről számolnak be Aleppóban, Homszban, e, ezekből a városokból még mindig nagyon sokan kényszerülnek e, menekülésre. A bizottság képviselője azt mondta, hogy most természetesen nem szabad csak humanitárius segélyre korlátozni a támogatást, bár ez a támogatásnak egy jelentős része, de más formái is vannak a segítségnyújtásnak, például a fejlesztési eh, támogatások, eh, ezt eh, a típusú támogatás biztosítja az EU Törökországnak, és itt esetleges változtatásokban is gondolkozhatunk, mert nagyon súlyos a helyzet. A, ez az utolsó órákat éljük meg, és hallottam arról is, hogy például a jezidiket, és különösen a jezidi asszonyokat, akiket az iszlám állam és számos esetben ugye megerőszakolták ezeket a nőket, ők nagyon súlyos áldozatai voltak az iszlám államnak. Jordániába menekültek közülük sokan, és most kényszerülhetnek visszatérésre, kényszeríthetik őket. Tehát nagyon súlyosá vált a helyzet a közel egy diplomáciai felépésre van szükség. Köszönöm szépen. Urbán Crespo úr. A DEVE és a LIBE részéről is koordinátor vagyok. Két kérdésem lenne. Alapvetően az Európai Bizottság gondolkodott-e abban, hogy a Törökországnak nyújtott segítségeket az emberi jogi helyzethez kötné, tehát itt feltételeket szabnánk meg, mert fontos lenne az, hogy a török kormány ne végezzen etnikai tisztogatást, és figyeljünk oda arra is, hogy Törökország ne váljon az Európai Unió külső határája, határá, tehát ne, ne váljon külső határá. Ezen kívül lenne még egy kérdésem azzal kapcsolatban, hogy különböző jelentések érkeztek arról, hogy 340 ezer szemét küldtek vissza, szír menekülteket annak ellenére, hogy ők ezt nem akarták, tehát nem önkéntesen tértek vissza, és ezt önkéntes visszatérésnek próbálják, próbálják beállítani, ezt az Amnesty International is alátámasztja különböző adatokkal. Nos, ilyen fejlemények mellett nem tudom, hogy az Európai Bizottság nem gondolkodik-e abban, hogy a tagállamokat felhívja arra, hogy Törökország ne legyen biztonságos harmadik ország. Ezt azért is mondom, mert a Sea-Watch is egy jelentést készített, amelyben pontosan arról volt szó, hogy az Európai Bizottság gondolja végig azt, hogy Törökországot javasolhatjuk-e biztonságos harmadik országnak, vagy sem. Nos, az, hogyha nem tartjuk biztonságos harmadik országnak, az mindenképpen sokkal pozitívabb hatással lenne. Köszönöm szépen, Szipel úr! asszony nincs itt, illetve hogy visszatért, visszaadom a szót két percre. Az SZND frakció koordinátora. Köszönöm, elnök úr. Rövid lesz a hozzászólásom. Sokan nagyon kritikusan értékeltük kezdetől fogva ezt a megállapodást Törökországgal. Egy pozitívuma azért lehetett volna ennek a megállapodásnak, mégpedig az, hogy időt nyerünk arra, hogy felépítsük a saját rendszerünket, hogy hogyan eh, tudjuk megerősíteni a menekültügyi rendszerünket mindegyik tagállamban, hogy készen álljunk lehető leggyorsabban és legkorrektebbül lebonyolítani a menekültügyi eljárások, eljárásokat, lejezzük a menekülteket, és tárgyaljunk az érintett származási országokkal, ahova adott esetben vissza lehet vinni a menekülteket. De az Európai Unió sajnos nem használta ezt az, ki ezt az időt a rendszere erősítésére. Még mindig küzdködünk élünk ezzel. És olyan ö, képzetet keltünk, hogy ö, én igazából nem foglalkozunk ö, sem legálisan, illegális migrációval, menekültügyi kérdésekkel, és olyanok kezében vagyunk, mint amilyen Erdogán, akik ö, ugye azt hivatottak biztosítani, hogy ne jussanak át sokan Európába de a világ menekültjeinek a túlnyomó többsége nem Európába akar jönni, nem itt vannak, hanem az Európai Uniótól távolibbi országokban is zajlik a menekültek áramlása. A Törökországgal kötött megállapodás tényleg jó indok arra, hogy ezt folytassuk, ezt a megállapodást, és hogyan tudnánk támogatni az új bizottságot abban, hogy megalkossanak egy új migrációs paktumot. Mert eddig még semmit nem hallottunk arról, hogy ebben az új, már beharangozott új migrációs paktumban mi lennének az új elemek. Most hallgassuk meg Fanti Hamor urat, a speciális jelentéstevőt. Köszönöm szépen. A törökországi kapcsolataink szempontjából figyelembe kell venni az igen komplex helyzetet és a konjunktúrát is. Itt alapvetően azt látjuk, hogy a kapcsolataink egymástól távolodó a hatást mutatnak, és egyre inkább autoriter rezsimé válik Törökország. Tehát most már nem mondhatjuk azt, hogy itt államcsíny történt, vagy mi az, ami ami bármilyen módon biztosíthatja az emberi jogi helyzet ilyen fokú romlását. Másrészt pedig ott van a szíriai katonai fellépés kérdése is, és az Európai Uniónak figyelembe kell vennie azt is, hogy mi történik a törökországi belügyek területén. Tehát, hogy Isztambulban például az ellenzék nagyon erős, és az Európai Uniós összes intézmény és az ENSZ is elismerte azt, hogy Törökország nagyon sok menekültet fogadott be területeire, de ugyanakkor az is igaz, hogy Európán belül nagyon nehéz lett volna mindezt megoldani. Nos, az alap gyakorlatilag az egyetlen normális kapcsolat, amelyet Törökországgal fenntartunk, ez az egyetlen olyan formája a kapcsolatoknak, a helyzet miatt, amelyen keresztül a sok-sok millió szír menekültnek segíteni tudunk. Ugyanakkor nagyon gyakran azt gondolják az emberek, hogy Törökország kapja ezt a pénzt, de ez nem így van, hiszen itt kifejezetten a menekültek megsegítésére ö, szánt összegekről van szó, tehát még az administratív költségek is igen minimálisra mondhatók. Ugyanakkor egyetlen egy euró sem megy semmilyen módon, sem direkt, sem indirekt módon a törökor, az észak-szíriai visszatelepítésre, mert ezen keresztül nagyon komplex demográfiai helyzet alakulnak ki, és ezt mi semmiképpen sem támogathatjuk. Elhangzott az is, hogy csak a biztonságos és önkéntes visszatérést támogathatjuk. Köszönöm. Ezt csak úgy tudjuk kezelni, ezt az idő hiányt, hogy lezárom most a hozzászólók listáját. Mindenki egy percet kap, és utána négy percet kap a válaszadó, mind a két előadó. A görög miniszternek, hát most már biztos, hogy várnia kell, de azért ne kelljen túl sokat várnia. Mavridis úr, parancsoljon. Egy perc, maximum egy perce van. Ezzel a témával kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy alapvetően nagyon egyszerű a válasz és mindig ezt ugyanazt a választ kapjuk az összes szakértétől. Hogyha az Európai Unió nem segítette volna a menekült helyzetet Törökországban, akkor a helyzet még rosszabb lenne. Ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy akármikor beszélünk erről, egyre rosszabb a helyzet, amit tapasztalunk. Akkor mégis hol van ez a javulás? Én nagyon félek attól, hogy egész egyszerűen nem vagyunk hajlandóak a valóságot látni, és Erdogán egy közönséges bűnöző, gyakorlatilag emberiség ellenes bűnöket követ el. Egyébként ezt többen ki is mondták, Carla del Ponte volt az egyik, de más nagyon ismert nemzetközi szakértő is elmondta már ezt. Mi pedig mit teszünk? Pénzt adunk Erdogánnak, miközben ő újabb és újabb menekült hullámokat idéz elő a katonai fellépésével Észak-Szíriában. Én nem akarok részese lenni ennek a bűncselekménynek. Papadiakis, itt vagyok. Or Konstantinos Papadiakis. Konstantinos Papadiakis vagyok. Oh, Mr. Papadakis, I saw. Ευχαριστώ. Νομίζω a szó. Köszönöm szépen. Egy kicsit helyezzük szélesebb kontextusba mindezt, hiszen Erdogan gyakorlatilag öm, sakban tartja az Európai Uniót, zsarol bennünket. A valós kérdés az az, hogy mi hogyan kívánunk erre választ adni. Ez az, amire oda kell figyelnünk, és ki kell mondanunk azt, hogy nekünk kell a kezdeményezést a kezünkbe vennünk. Köszönöm. Jó, Mr. Furlas! Köszönöm. Furlas úr. Köszönöm szépen. Szeretnék a kollégák által felvetettekre reagálni. Megbízhatunk mi egyáltalán Erdogánban? Hiszen Törökország állandóan azzal fenyeget, hogy 3,5 millió tör- menekültet szabadít Európára, hogyha nem tesszük meg, amiket követel, és ráadásul az úgynevezett biztonsági zóna demográfiai helyzetét is fel akarja borítani Törökország Ciprust lerohanta, és nem olyan régen egy európai ország gazdasági térségébe is beavatkozott, most pedig egyfajta gyarmatosítást végez Szíriában. Úgy, ahogy van, elképesztő ez. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megismételni, amit néhány kollégám már elmondott eh, az áttelepítés eh, kapcsolatban. Honnan tudjuk, eh, hogy ez nem kikényszerített <clears throat> visszatelepítése? Törökország Erdogán ezt az eszközt arra használja fel, hogy egyfajta demográfiai <clears throat> átalakításokat vigyen végbe ebben a tulajdonképpen háborús övezetben, amit ő ugye biztonsági övezetnek hív. Nézzük meg egy kicsit, hogy a Törökországban lévő menekülteknek hogyan tudunk pénzügyi támogatást adni. 2018-ban nem sikerült biztonsággal el dönteni, hogy az 1 milliárd eurót valóban a szíriai menekültekre fordították-e. Az EU tól készpénzt kapó menekültek esetében Törökország adatvédelmi törvényekre hivatkozott, és nem adta ki a banki részleteket, az adatokat. Miután már lejárt az egy perc, a kérdésem lényeg az, hogy honnan tudjuk, hogy tényleg azok kapták meg a pénzt, akiknek szántuk őket. Köszönöm, Prokácséni képviselő. Köszönöm szépen. Először is szeretnék az álságos kérdésre rávilágítani. Eleve nagyon nagy hiba volt az, hogyha az európai határokat harmadik országokba kívánjuk kitolni. Most ezek után még azt is hallhattuk, hogy nem támogatjuk konkrétan a török államkincstárat. Ez egész egyszerűen nem igaz. Legalább három olyan megállapodás van kormányzati intézményekkel Törökországban, akik igenis is kapnak európai finanszírozási pénzeket. Most ezek után magyarázzák meg nekem azt, hogy miért Törökországgal működünk együtt, és miért nem például Tunéziával, hiszen onnan érkeznek jelenleg a földközi tenger térségébe a legtöbb migráns. Az a helyzet, hogy zsarolhatóak vagyunk, mert az Európai Unió nem hajlandó a saját munkáját megtenni, és inkább kifizet mást, hogy az megtegye helyette. Köszönöm, Walszót. Thank you. Köszönöm. Köszönöm rámutatott arra, hogy ez az eszköz nem használható fel az Észak-Szíriába áttelepített szír menekültek támogatására. Jelenleg ez a helyzet. A törökök képzelése az volt, hogy szír szuverén területen hoznak létre egy ilyen úgynevezett biztonsági zónát. Ez egy olyan nyitott börtön lenne, mint a Gáza övezet, és azután eh, később áttelepítenék a menekülteket ebbe a zónába. Szíriában magában kellene körülmény, olyan körülményeket teremteni, de most, hogy át lehessen telepíteni a menekülteket, de most ennek nincs itt az ideje. A legtöbb dzsihadista harcos még bujkál, és Szíriát újra talpra kellene előbb állítani. Totko asszony. Azt hiszem, hogy továbbra is finanszíroznunk kell a menekülteket, támogatnunk kell őket. Az Európai Uniónak nincs eszköze arra, hogy küzdjön Erdogannal szemben, de a Balkánra irányuló menekült áramatokat meg tudjuk akadályozni. A bizottságtól azt kérdezem, hogy mit teszünk annak érdekében, hogy helyben kapjanak támogatást az emberek, akik segítenek a menekültek integrálásában. Ugye, sokszor a helyi közösségek elutasítják a menekülteket. Hogyan, mennyi pénzt költöttek helyi közösségek támogatására, mert én azt hallottam, hogy igazából nem történt ez meg a legalacsonyabb szinten kellene a pénzeket odaadni, hogy ott segítsék a menekültek integrálását. Itt szerintem nem Erdogánnal kell nekünk foglalkozni, hanem a helyi közösségekkel, hogy ők, ők segítsék a menekülteket az ott maradásban. Köszönöm, Zemjuk képviselő. Köszönöm. Azt hiszem, valamit világosan kell látnunk. Itt Európában becsukjuk a szemünket, tárgyalunk Erdogánnal, mint úgynevezett partnerrel, pedig ő nem partnerünk, hanem az ellenfelünk, aki csak a saját érdekét követi, és a menekültek kárára próbálja érvényesíteni ezeket. Nézzünk Szíriát, ott Assaddal kell tárgyalni, esetleg a visszatelepítésről, a szankciókat meg kell szüntetni, ez nem humánis, humánus és mindenki érdekét szolgáló megoldás. Denyi úr egy percben. Köszönöm szépen. Világos, hogy itt állandóan Törökország újabb és újabb katonai fellépéseket végez, gondoljunk Ciprusra, a kurdok elleni támogatásra, a török, a szíriai be, avatkozásra, és közben 8 milliárd eurót adunk nekik ez azért finoman szólva is kívánni valót hagy maga után. Azt hiszem itt van a vége ennek a történetnek. Elég volt ebből a logikából és ebből a zsarolásból, ebből csak Törökország profitál, és itt az ideje, hogy Törökország is figyelembe vegye a szíriai területi szuverenitást. 3,5 millió szír állampolgárt kellene visszavinni Szíriába, és ezt a fajta embercsempészetet is be kell fejezni Törökország és Szíria között. Kérem, hogy mindenki a lehető legrövidebb idő alatt mondja el a véleményét. Ne felejtsük el azt sem, hogy gyakorlatilag most 10 órakor kezdődik egy következő tárgyalás, illetve egy eszmecsere. Hogyha bárkinek még további hozzászólni valója lett volna, akkor kérem, hogy azt írja meg, ezen a legfontosabb. Nagyon röviden, 4-4 percben. Popovski úr, kezdje. Thank you, Chair, and thank you for your, for your comments. Uh, no. Köszönöm szépen a kérdéseket és az észrevételeket. Mi elsősorban azokkal a szíriaiakkal foglalkozunk, akik nagyon nehéz körülmények között élnek, továbbra is őket segítjük. Ami az áttelepítést, vagy az Észak-Szíriába történő kényszerített visszatelepítést, vagy deportálást illeti, akár Törökországból, vagy más országból. Nos, hogyha az emberek úgy döntenek, hogy visszatelepülnek, akkor az ENSZ menekültügyi főbiztossága segítségével ezt a szabályokkal összhangban fogjuk eh, támogatni, hogy ez méltóság teljesen és önkéntesen történjen. Guterres főtitkár találkozott Erdogan ural, és um, beszéltek arról, hogy az UNCHR uh, számára hogyan biztosítják a hozzáférést, tehát múlt péntekig uh, még erre nem, nem volt lehetőségük. Uh, majd kapunk talán biztosítékokat arra, hogy részt vehetünk az ilyen önkéntes visszatérítésben. Hogyan tudjuk nyomon követni a pénzek elköltését, és kik kapják meg a támogatást? Rendszeresen tárgyalunk a tagállamokkal és Görögországgal. A Steering Committee december 9-én találkozik legközelebb. Mike Michael részt fogunk venni, és az AFET, a parlament képviselői is ott lesznek. Hamarosan megküldjük önöknek a meghívót. Ez egy jó lehetőség lesz arra, hogy a helyben uralkodó helyzetet megvitassuk. Sokszor fel, rákérdeztek arra, hogy eh, valóban biztonságos ország, eh, Törökország, eh, itt különösen Görögországból való visszaküldések esetében merül ez fel. Itt jogi támogatást is adtunk. Szeretnénk elérni azt, hogy Törökországban ne romoljon a helyzet, de hát ez nem mindig könnyű feladat. A menekültügyi rendszerről folyamatosak a viták, az új megválasztott bizottsági elnök szeretne Európában egy új menekültügyi paktumot, megállapodást létrehozni, ezt nem futnék elébe hiszen még nem kezdte meg a parlamenti ciklusát, de júliusban Strasbourgban ilyen kijelentést tett a az új bizottsági megválasztott elnök. Persze én is szeretném tisztán látni, hogy hova kerül a pénz és a jelentéstevő is elmondta, hogy a 6 milliárd túlnyomó részét a partnereinken keresztül, azaz a e, NGO-kon, bankokon, e, Vöröskereszten keresztül e, költik el az a pénz, amit a török minisztériumok kapnak, az sem költségvetési támogatást az iskolákra, higiéniára költik, de ez nem ilyen likvid pénz, gyors pénz, amit csak úgy elkölthetnek. És semmiképpen nem fogunk támogatni semmilyen lakosság cserét Észak-Szíriában. Ez teljesen egyértelmű. Az Egyesült Államoknak is pontosan ugyanez az álláspontja, itt ebben egységesen lépünk fel. Ami a menekültek integrációt illeti. Sok erőfeszítést teszünk Törökországban, investálunk képzésbe, oktatásba, szakképzésbe. Boszniában kicsit más helyzet, ott a befogadó állomásokat próbáljuk javítani. Romlott a helyzet most Boszniában, és készen állunk arra, hogy segítsünk, de hát általában Boszniában minden nagyon lassan történik, és ezt nem tudjuk befolyásolni. Köhler úr, Köszönöm a nagyon értékes hozzászólásokat, csak távirati stílusban. Biztonságos visszatérés kérdése. A visszatérés méltóság teljes, önkéntes, biztonságos és fenntartatok el, hogy legyen, ezek minden esetben az alapelvek és ki tudja ezt nyomon követni a világon, egyetlen egy ilyen szervezet van, az UNHCR, az ENSZ menekültügyi főbiztossága. Úgyhogy ha a méltóság teljes, biztonságos, önkéntes, fenntartható visszatérést akarjuk, akkor az UNHCR kell, hogy szabadon tudjon tevékenykedni Szíriában, de jelenleg nem ez a helyzet hogyha a törökök azt akarják, amit bejelentettek, hogy meg fognak tenni, akkor biztosítani kell azt, hogy az ENSZ menekülti főbiztossága szabadon működhessen. Nos, a jelenlegi becslések szerint mintegy 70 millió embert kényszerítenek valahova, és közülük kb. 25 millió a tényleges menekült. Nekünk 1,8 milliárdos költségvetésünk van, hogy őket segítsük. Ezek többnyire emberek okozta válságok, és emberek által emberek miatt kell menekülni a saját lakhelyükről, ezeknek az embereknek is válnak belső menekültek ki. Tehát mi, hogy a tagállamok több pénzt adnak, ezt nagyon jól fel tudnánk használni adatvédelem, adatokhoz való hozzáférés, hozzáférés kérdése. Nem tetszik nekünk a helyzet eh, ezzel kapcsolatban. A menekültek, eh, Törökországban élő menekültek adatai a kapcsolatban vannak problémák. Rendszeresen, amikor a törökökkel magas szintű tárgyalásokat folytatunk, ezt mindig felvetjük. Eh, nem mondhatjuk azt, hogy nem tudjuk, hogy mi történik. Mi minták és a partnereinktől kapott információk alapján dolgozunk, de szeretnénk általánosabb adat adatokhoz való hozzáférést is biztosítani. Az együttműködés a szíriai hatóságokkal, és hogy ebből ez akkor mindent megoldana, hát nem tudom. Szíriát elhagyó 80%-a nem a Daesh, az iszlám állam elől menekültek. A szomszédos országokban és az Európai Unióban az Assad rezsim által elkövetett erőszakos cselekmények miatt kerestek menedéket, mint egy 35 ezeren tértek vissza Szíriába, Jordániából, de 650 ezeren Jordániában maradtak. És még akkor is, hogyha Törökország ezt a visszatelepítést elkezdené, én biztos vagyok abban, hogy a szíriai menekültek többsége akkor is Törökországban maradna. És talán nem is integrációról beszélnék, hanem azt kell segíteni, hogy, hogy élnek, oktatás, vagy gaz, a vendéglátó ország gazdasági életében való részvételüket, ha támogatjuk, akkor azt a gazdaságot is segítjük, és az ő méltósággal élt életüket is, hiszen sokszor méltóság teljesebb élet biztosít egy ilyen élet, mint hogyha az EU-tól kapnak csak készpénz támogatást. Libanonban, Irakban és a DJ Echo ad ilyen támogatást a menekülteknek, hogy kezdhessenek saját vállalkozásokba, vagy vegyenek részt szakképzésben. Ez zajlik. Ennek szükség van jogi keretekre is, és arra, hogy a hatos hatóságok elfogadják, hogy ezeket a menekülteket nem táborban kell tartani, hanem ők a gazdasági élet részét alkotják. Köszönöm szépen az együttműködésüket, hogy ezt a szükre szabott időt ki, hasz, ki tudtuk megfelelően használni, ez nem volt olyan egyszerű. A Tobias Tobénak adom meg a szót, hogy a Fejlesztési Bizottság elnökének, hogy összefoglalja a vitát. Köszönöm, nem fogok túlságosan hosszúra nyúló beszédet tartani, de ez világossá vált számomra, hogy mi az Európai Unió részéről nekünk párhuzamosan kell foglalkozni ezen nehéz összetett kérdésekkel. Igen, ez nagyon politikai téma is, és tudnunk kell, látnunk kell, hogy Törökország a legnagyobb fogadja be a legtöbb menekültet, <clears throat> vagy a legnagyobb menekültbefogadó ország eh, számunkra felvett bizonyos humanitárius és fejlesztési kérdéseket. Láttuk a humanitárius helyzet alakulását Szíriában, és nagyon aggasztó volt a helyzet. Természetesen azt is látjuk, hogy a legutóbbi fejlemények még inkább megnehezítik a dolgokat. Ez a rövid eszmecserét arra használnám ki, hogy azt szeretném elmondani ezzel kapcsolatban, hogy jobban kell monitorozni a helyzetet, hogyan tudjuk jobban végrehajtani vagy megvalósítani a humanitárius segítségnyújtást, a költségvetést hatékonyan bevetni ebben. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen mindenkinek! Mostantól kezdve a három szakbizottság a saját napirendjét követi, úgyhogy a LIBE szakbizottsági tagokat arra kérem, hogy maradjanak itt, hogy folytassuk a görög miniszterrel való eszmecserével. Köszönöm.